2015. szeptember 10-én felfüggesztett ülésünket folytatjuk, megnyitom az ülésszakot. A jegyzőkönyvet, valamint a 2015. szeptember 10-én elfogadott dokumentumok rendelkezésre állnak, van-e valakinek ellenvetés?